Először is üdvözlöm körünkben Figel urat, aki a vallások um, szabadságának külön megbízottja az Európai Unió részéről. 2013. június 24-én a külügyi tanács elfogadta az iránymutatásait a vallásszabadságról. A parlament, az Európai Parlament a parlament 2016-ban fogadott el egy állásfoglalást, amelyben um, amelyben elítéli az ISIS által a menekültek terhére, a, a vallások ellen elkövetett mindenfajta népírtást, illetve a, a vallásszabadság veszélyeztetését. Május 6-án 2016-ban Juncker elnök kinevezte Figel urat rendkívüli megbízottként a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unió kívüli előmozdításáért felelős különleges képviselőjévé nevezte ki. A vallási kisebbségek eh, helyzet, nehéz helyzetben vannak a világ sok területén, és eh, ezért eh, fontos, hogy többször elítéltük a vallásszabadság elleni fellépést. Szudán, Irak és a dél-kelet-ázsiai térség és olyan területek, ahol komoly problémák jelentkeznek. Kérdezem Jan Figeltől, hogy, hogy milyen munkát végez, milyen lépéseket irányoz elő, megadom neki a szót, parancsolja. Presidente, cordialmente, eh, buonasera tutti voi. Jó napot kívánok, jó estét kívánok már mindenkinek. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nem kívánok túl sok, nem kívánom sok idejüket elrabolni, de el kell gondolkoznunk azon, hogy mennyire fontos a vallásszabadság, ennek a határozatnak a genealógiáját, a rövid történetét ismerjük. Elsősorban Szudánra és Irakra koncentrálunk ennek kapcsán. Az Európai Bizottság határozata tavaly született meg, miután a parlament, az Európai Parlament egy nagyon komoly állásfoglalást fogadott el a jezidiek, keresztény és etnikai kisebbségeken az ISIS által elkövetett borzalmakkal kapcsolatban. Ezek a vérengzések különleges jellegűek, mert nem csak az Európai Parlament, hanem az Európa Tanács közgyűlése, az USA kongresszus, a brit parlament, az ausztrál parlament és sok más intézmény is népírtásnak minősítette ezeket eh, a borzalmakat. Én most eh, ezzel a kérdéssel foglalkozom, mert a vallás szabadsága, hit szabadsága a legjobb prevenciós mechanizmus. Ennek a segítségével lehet megelőzni az ilyen eh, borzalmakat eh, vérengzéseket. Dolgozunk tehát a, azon, hogy meg lehessen előzni ezeket a hát idézében atrocitásokat, de eddig nagyon gyengének bizonyultunk abban, hogy az elkövetőket, a tetteseket eh, megbüntessük. Ezen javítani kell. És az egyik legfontosabb, amit tehetünk, hogy legyenek eszközök, legyen képviselet, legyenek olyan politikák, amelyek biztosítják a védelmet. Örülök, hogy megszülettek az iránymutatások az Európai Külügyi Szolgálatnál. Parlamentben működik egy intergroup, egy új jelentést fogadnak el a világon a vallásszabadságról. A tagállamok is sokat tesznek, van egy nemzetközi kontaktcsoport, ahol diplomaták foglalkoznak ezzel a kérdéssel és természetesen szélesebb körű nemzetközi platformok, intézmények eh, is eh, foglalkoznak eh, ezzel a kérdéssel. Vallásszabadság a világban. Sajnos napjainkban a világ népességének csak a kisebbsége élvezi ezt a szabadságot. Különböző szinteken, különböző összehasonlításokat végezve azt mondhatjuk, hogy riasztó a helyzet, a tendencia pedig negatív. Sok ország korlátozza a hit és vallás szabadságát,